E, na początek chciałem Państwa poinformować. Szeretném Önöket arról tájékoztatni, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy e, Lengyelországban milyen nehéz helyzetben e, vagyunk. Óriási áradások vannak Lengyelországban, az ország nagy része víz alá került, és az emberek életüket is vesztették. Voltak olyanok, akik életüket vesztették és elvesztették minden vagyonukat. Szeretném, hogyha kimutatnánk szolidaritásunkat ezen személyek irányába. Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego az Európai Parlament következő ülésén, június 16-án foglalkozni fogunk ezzel a kérdéssel. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió a szolidaritás jegyében fog fellépni, hiszen Lengyelország támogatásunkat kérte. Az Európa, Európai Szolidaritási Alap nagyon fontos ilyen helyzetekben. Hölgyeim és uraim, ma délelőtt az elnökök értekezlete ülésezett, és arra a következtetésre jutottunk 10 perccel ezelőtt, hogy megvitatjuk a szavazást az EU 2020-as stratégiáját illetően. Bizonyára tudják, hogy a stratégia célja az, hogy több munkahelyet lehessen teremteni, és növelkedjen a jólét állampolgáraink számára, és hogy az Európai Unió stabilitása is nőjön az elkövetkező tíz évben. Ez a stratégia kulcsfontosságú az Európai Unió számára, de az Európai Unión kívül is fontos ez, hiszen csak akkor lehetünk erősek az Európai Unión kívül is, hogyha belül is erősek vagyunk. Ezen viták tükrében, amelyet az elnökök értekezetén folytattunk le, különböző érveket eh, hallottunk, amellett, hogy az Európa 2020-as állásorolásunkat eh, ma szavazzuk meg, hiszen szeretnénk a lehető leghamarabb megkapni ezt az állásfoglalást, hiszen enélkül nem tudunk vitázni a többi EU intézménnyel a stratégiáról. Másrésztről viszont voltak olyan érvek is, hogy olyan stratégiára van szükségünk, amelyet óriási többséggel fogadunk el a szavazáskor. Annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk befolyásolni a helyzetet az Európai Unióban, ehhez nagy többségre van szükségünk. Azonban kételjénk voltak afelől, hogy sikerül-e ezt ma elérnünk. A lehető leggyorsabban szeretnénk eljárni, de egy nagyon erős állásorolást szeretnénk. Erre van szükségünk. Ennek tükrében, a viták tükrében, amelyet a politikai frakciók elnökével folytattam, arról döntöttem, hogy indítványt intézek a parlamenthez, hogy halasszuk el a 2020-as stratégiáról szóló szavazás, és ez megfelel az eljárási szabályzat 140. cikkének. Hadd hangsúlyozzam, hogy ez egy rendkívül fontos döntés, tudjuk, hogy szükség van a lehető leggyorsabban egy állásorolásra, ugyanakkor egy olyan állásorolásra van szükségünk, amely nagyon nagy többséget élvez, és ezek azok a kérdések, amelyek most kockán forognak. Szeretném ezt tehát szavazásra bocsátani, Először is döntenünk kell annak lehetőségéről, hogy elhalasztjuk ezt az állásolást az EU 2020-szal kapcsolatban. Az első szavazás tehát az lesz, hogy ki támogatja ezt az indítványt. Ki szeretne az elhalasztás mellett szólni? Dol úr. Si, de votre... Elnök úr, köszönöm a nyilatkozatát. Azonban említeni szeretném, hogy a magyar barátaink ugyanolyan helyzetben vannak, mint a lengyelek, ami az áradásokat illeti, tehát a magyar polgárokról is meg kell emlékeznünk a lengyelekhez hasonlóan. Je vous rejoins sur votre présentation. Csatlakozni szeretnék önhöz, azt illetően, amit az imént mondott. Egy válsághelyzetben a demokratikus erőknek össze kell tartaniuk és éppen ebben a szellemben az elnökök értekezletén a Strasburgi plenáris ülés előtt elmondtam, hogy természetesen látom, hogy vannak véleménykülönbségek, és éppen ezért ezt a témát júniusra kellene halasztani. Azonban az elnökök értekezletén nem kaptam többséget, ez egy demokratikus parlament, és éppen ezért megpróbáltuk előkészíteni az állásfoglalást. Tegnap délután a frakción belüli vita, vita során láttuk, hogy az idő nem elegendő. Ezzel nem szeretném nem tiszteletben tartani az alelnök munkáját, aki ezért az állásfoglalásért felelős volt, de egyes delegáció vezetőkkel összeültünk, és úgy véltük, hogy jobb lenne a parlament imázsa szempontjából, hogyha ezt a témát a következő strasbourg ülés hétre halasztanánk, hiszen a válság júniusban sem fog megszűnni, kedves kollégák. Megvitattuk ezt a kérdést együtt, és aztán megállapodtunk. azt mondtuk, hogy a nagy frakciók elnökei kérni fogják ezt a halasztást. Martin Schulz is azt mondta, és tegnap megvitattuk ezt a kérdést a frakción belül, módosító indítványokról nem vitáztunk, valamint az állásfoglalásról sem, mert a frakció amellett volt, hogy halasszuk el ezt a témát, és így módon ki tudjuk alakítani a szükséges megoldást amire a polgároknak szüksége van. Ezt követően kaptunk egy levelet G. Verhofstadttól, és kérelmeztük a téma elhalasztását három héttel. Egy válsághelyzetben kérjük tehát, hogy támogassák ezt a kérelmet, a halasztási kérelmet, hogy hiteles állásfoglást tudjunk a polgárok felé beterjeszteni, hogy megmutathassuk, hogy felelős képviselők vagyunk. Ki szeretne a javaslat ellen felszólalni? Schulz úr, tessék. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Dol kolléga fejtegetési eljeljén utalt a magyarországi nehéz helyzetre. Sok országban jelenleg, ugyanez a helyzet Szlovákiában is, a szlovák polgárok szintén érintve vannak az árvíz katasztrófától. Tehát azt hiszem, hogy Lengyelországban, Magyarországban, Szlovákiában szintén kifejezhetjük az ottani polgároknak szolidaritásunkat, akiket ilyenfajta katasztrófa sújtott. elnök úr, József Toll elnök és ön az elnökök értekezetén tegnap és ma délelőtt is tárgyaltak erről a kérdésről. Én az eljáráshoz nem tudok semmit hozzáfűzni. Konbendit kollégám és Biszki kollégám nevében kijelenthetjük, hogy a ma javaslatukat az elnökök értekezletén nem támogattuk az elhalasztásra irányuló kérelmet, mert az volt a véleményünk, hogy ma szavaznunk kellene, és szavazhatunk is. Volt egy kívánalom, egy széles ö, többség részéről ezen parlamenten belül volt tehát egy kívánalom egy széles többség részéről a parlamenten belül, hogy egy ilyen állásfoglalásról szavazzunk. Februárban még nagy többsége volt ennek, és ami az elmúlt napokban történt, ez nem egy eljárási probléma, hanem egy tartalmi probléma. Egy dolog teljesen világos, átélhettük, hogy azon tartalmakat illetően, amiket illetően februárban még konszenzus uralkodott, most eltérések alakultak ki, és a nehéz válságra tekintettel ez nem is meglepő, hiszen különböző receptek vannak, amelyeket egyesek jónak tartanak, ez demokratikusan legitim, és vannak a mi receptjeink, amelyeket mi jobbnak tartunk, és ezek az előbbiektől eltérnek. Tehát ez egy olyan időszak, amikor világos álláspontot kell elfoglalnunk. Önök világos álláspontot foglalnak el, mi is. Megpróbáltuk ezeket közelíteni, ez nem működött, tehát most meg kell próbálnunk egy többséget találni az egyik vagy a másik álláspont mellett. Hogyha a választás mellett lesz többség, akkor én kész vagyok arra, hogy ma azt mondjam, hogy szociáldemokrataként egy új tárgyalásról nem zárkozzunk el, de a kiindulópont az a szöveg lesz ehhez, amelyet a zöld kollégáinkkal együtt közösen benyújtottunk. Tehát elnök úr, amellett vagyok, hogy most szavaznunk kell ma. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most megkezdjük a szavazást. Ki támogatja azt, hogy elhalasszuk a 2020-ról szóló állásolási szavazást? Köszönöm. Ki ellenzi ezt? Köszönöm szépen. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Czy wszyscy zagłosowali? Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a javaslatot, tehát elhalasztjuk az 2020-as stratégiáról szóló szavazásunkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök és szeretnék Dól úrnak is köszönetet mondani, illetve Schulz úrnak is, amiért felhívták figyelmünket arra, hogy az áradás más országokat is sújt, ebben teljes mértékben igazuk van, és mindenképpen szolidaritást kell mutatnunk minden érintett országgal, illetve személlyel. Water flooding. Elnök úr, engedjen meg egy megjegyzést, ami az árvizet illeti Lengyelországban. Tudjuk, hogy már Lengyelország előtt az első stádiumban a cseh köztársaságban is óriási problémák voltak. Úgyhogy, ha minden országot szeretnénk megemlíteni, akkor ne felejtjük már el a cseh köztársaságot elvégre, hát EU-s tagállamról van szó. Ja właśnie o tym mówiłem przed... Nos, Pontosan erre gondoltam én is egy pillanattal ezelőtt, amikor Dól úrnak, illetve Schulz úrnak köszönetet mondtam, amiért